Holnap folytatjuk az ülést 9 órakor, aztán 10 órától 1 óráig, majd 3-tól 5-ig. A napi rend megtalálható a parlament weboldalán is, úgyhogy ezzel lezárom az ülést, és kellemes estét kívánok mindenkinek.